A következő napirendi pontunk az Európai Bizottság nyilatkozata, melynek címe Válság a tejágazatán kívüli mezőgazdasági ágazatokban. Szeretném üdvözölni a asszonyt körünkben, és mindjárt meg is adom neki a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretném megköszönni önöknek azt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma, és elmagyarázhatom a jelenlegi gazdasági helyzetet a mezőgazdasági ágazatban. A pénzügyi és gazdasági válság komoly hatással volt a mezőgazdasági szektorra is. Tapasztalhattuk azt, hogy a kereslet csökkent, az átváltási ráták megváltoztak, nehéz hozzáférni továbbá a hitelekhez. Mindezeknek komoly hatása volt a mezőgazdasági termékek árára, illetve a gazdaságok bevételeire. Hivatalos számítások csak a hét végén fognak elkészülni a mezőgazdasági jövedelmekről, de már is várhatjuk azt, hogy körülbelül jelentős csökkenést fog mutatni 2009-ben a gazdaságok jövedelme a korábbi évekhez képest. A, ezek az az oka, hogy a termelés költségei is növekedtek, és az, a mezőgazdasági piacokon is változásokra került sor. 2008 ősze óta újabb esésre kerül sor tehát a jövedelemben, és ez a csökkenés magasabb lehet, mint a 2007 óta tapasztalt mezőgazdasági termény ár növekedés. Tehát mínuszban lesznek a gazdák. Különböző ágazatokra szeretnék kitérni, kezdem a gabonával. 2008-ban jelentős ár csökkenésre került sor, főleg a jó aratás miatt. Az elmúlt években, az elmúlt hónapokban azt tapasztaltuk, hogy különösen a búza és a kukorica tekintetében ismét áremelkedésre került sor. Ebben a pillanatban még nem lenne jogos intervenciós tendert nyitnunk a kukorica területén, sőt az export visszatérítések eszközéhez sem érdemes jelen pillanatban fordulnunk. Azonban a takarmány árpa tekintetében más a helyzet. Az intervenciót épp most intervenció lehetőségét épp most nyitottuk meg. Ez a, ennek a piacnak a nehézségeit kell, hogy segítse. A sertéshús ágazatot akkor sújtotta a válság, amikor még a 2007-es nehézségek leküzdését sem tudták befejezni. Az árak alacsonyabbak, mint tavaly, ugyanakkor, és nézzük a pozitív oldaláról a dolgokat, láthatjuk azt is, hogy a takarmányárak sokkal stabilabbak, mint 2007-ben és 2008-ban voltak. És bár a 2007-es szint alatt vannak az export mennyiségek, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a 2007-esnél, 7-es értékeknél magasabbak lesznek. Ezért úgy látjuk, hogy nem jogos további piaci eszközöket segítségül hívnunk. Biztosíthatom azokat önök, azonban önöket, hogy a helyzetet folyamatosan közelről nyomon követjük. Gyümölcs és zöldség. A gazdasági válság alacsonyabb hazai fogyasztáshoz vezetett, és azt is láthattuk, hogy bizonyos exportpiacok is szűkültek. Ez természetesen a gyümölcsök és zöldségek árára is kihatással volt, arra az ára, amit a termelők kaptak. Azonban az ágazat jellegzetességei szempontjait figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy a kihívásokra a legjobb megoldás az, hogyha a gazdák szervezetei számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy felelősséget vállaljanak a gazdasági válság kezelésében mellettünk ők is vállalják a gyümölcs és zöldség szektor nehézségeinek a leküzdésével járó felelősséget. Itt ekkor gazdasági szempontból stabilabb egységekre, termelő egységekre van szükség. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy a jelenlegi válság leküzdhető legyen, és azt is tudjuk, hogy ez a határoknál nem áll meg. Ezért ösztönözni kívánjuk a gazdák szervezeteit, hogy szembe tudjanak nézni a válsággal. Egyéb eszközökre is gondolunk, például a még éretlen gyümölcs és zöldség leszüretelése, vagy a szüretelés kihagyása, tehát nem szüretelés. Megpróbáljuk úgy befolyásolni a piacot, hogy stabilizálódjon, de több alulról jövő kezdeményezésre van szükség, nem tudja a bizottság mindenért saját maga vállalni a felelősséget. Ezért azt, azt bátorítanám, hogy a gazdák, a termelők szerveződjenek, vizsgálják meg azt, hogy más szektorokban, más tagállamokban mennyi ilyen érdekvédelmi szervezet van, és ezeknek a tapasztalataiból merítsenek erőt. Ha más nem, akkor a kiskereskedelmi szerveződésekre tudnak figyelni, és ebből tudnak tanulni. Az olívaolaj. Az olívaolaj ára négy évvel ezelőtt rekordárat ért el a kedvezőtlen klíma, a kedvezőtlen éghajlati jelenségek miatt. Azóta azonban kielégítő mennyiségű olivabogyó termet, és a gazdasági válság nagyon alacsony árakhoz vezetett. Ezért az Európai Bizottság a magántárolást újra lehetős, lehetőségét újra megnyitotta, és azt tapasztaltuk, hogy a piac erre azonnal reagált, és az árak ismét elkezdtek emelkedni. Ismét negyedszer, negyedik évben úgy tűnik, hogy nagyon jó lesz a termés, és úgy gondoljuk, hogy amennyire látjuk, a fogyasztás is ismét fellendülőben van. Összefoglalólag azt mondanám, hogy van a fellendülésnek néhány szerény jele, néhány óvatos jele, de úgy gondolom, hogy továbbra is szorosan figyelemmel kell követnünk az eseményeket, és azonnal közbe kell lépnünk, amikor a cselekvés elengedhetetlené válik. Röviden áttekintettem ezzel a rövid távú küldetésünket. De biztosíthatom önöket, hogy a közép és hosszú távú problémákra is gondolunk, különösen gondolok itt például a hozzáadott értékre az élelmiszerláncban, illetve arra, hogy az árak ingadozásának problémáját hogyan tudjuk megoldani. Biztos vagyok benne, hogy ezekre a fontos témákra is vissza fogunk a jövőben térni. Köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a frakciók nevében kapják meg a felszólalók a szót. Az Európai Néppárt nevében Desz úr kapja meg a szót kettő percben. Parancsoljon Desz képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, kedves képviselőtársaim! Az elmúlt években, épp úgy, mint az idei évben is, a tejgazdák, a tejtermelők Brüsszelben is itt is protestáltak. A nagy nyilvánosságban az a véleménye alakulhatott ki, mintha bizony csak a gazdák volnának nehéz helyzetben, pedig más ágazatok is nehéz helyzetben vannak. Például a sertés termelők, borászok, a gabonatermelők, vagy a gyümölcstermelők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy vannak jobb és rosszabb évek, ezért nem protestálnak annyit. Ennek ellenére üdvözlöm, hogy ezen más üzemek helyzetéről vitázunk ma. Biztos asszonyom mondotta is, a gazdaság és pénzügyi válság az egész mezőgazdaságba begyűrűzött. És azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudunk erre reagálni, erre a begyűrűzésre. Folyamatosan tárgyalunk az érintett gazdákkal, és igyekszenek megfelelni helyzeteknek, ugyanakkor vannak kivételes helyzetek, például az idei évben a tejgazdák voltak rendkívül nehéz helyzetben, de bizony a gazdálkodók nem értik, hogy miért terheljük őket újton új bürokratikus nehézségekkel. Azt mondják, látástól Mikulásig, hajnaltól éjszakáig szántok, vetek, aratok, nem akarok a könyv fölött görnyedezni. A főkönyv és a pályázatok fölött. Miért terheljük hát őket ennyi súlyjal, ennyi nehézsel? Mm, a mezőgazdaság termelése nőtt, a hektáronkénti termelése, az állatok hozama nőtt, és ma pedig megfolytjuk a gazdálkodóinkat a, mi, a bürokrációval. Miközben az agrárminiszterek azt mondják, hogy le akarjuk építeni a bürokráciát, alig van ennek már hitele, hölgyeim és uraim. Én remélem, hogy előre tudunk lépni, és hagyjuk a gazdákat, hogy azt tegyék, amit a legjobban tudnak, gazdálkodjanak, és fél milliárd lakosnak biztosítsák a jövedelmet. Támogassuk hát őket ebben, és biztosítsuk a jövőben is, hogy ezt a munkát elvégezhessék. Köszönöm szépen, DESZ képviselő! Most a szocialisták és demokraták nevében De Castro képviselő kapszult. Tessék, parancsoljon De Castro képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, igen tisztelt képviselőtársaim. Újra a mezőgazdaság kríziséről beszélünk. Az elmúlt hónapokban az Európai Parlament többször megnyilatkozott a tejágazat nehézségeiről. A bizottságot és a tanácsot felszólítottuk, hogy sürgősen foganatosítson intézkedéseket. Lépéseket tette két intézmény, és ennek következtében egy 300 millió euróval ellátott speciális alap jött létre, de meg kell állapítanunk, hogy a krízis kiterjedt, átgyűrűzött más ágazatokba is az európai mezőgazdaságban. Aggasztó jelek tűnnek fel az olívaolaj, a gyümölcs, zöldség és a búza, illetve a gabona ágazat területén. Tehát egy konjunkturális szimptomával van a helyi, nézünk szembe, csökken a konjunktúra visszaesése következtében a kereslet, és ez meghatározta a ágazat krízisét, a tejágazat krízisét, de nem csak a tejágazat van nehéz helyzetben, ezt akarom elmondani önöknek. Igazán aggályos a helyzet, ezért tüntetnek oly sokan az ágazaton belül. Az elmúlt Agriszakbizottsági ülésen egy hangulag döntöttünk arról, hogy a bizottságot meghívjuk, és kérjük, hogy számoljon be a mezőgazdaság válságáról. Figyelembe véve mindazt, ami történik. Valóban nem tétlenkedhetünk tovább. Arra van szükség, hogy a bizottság, a, mármint a bizottság mindent megtegyen, amire csak hatalma van, hogy a piac újra lábra álljon. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy a jövőbe is tekintsünk. A közös agrárpolitika egész Európa célját kell, hogy szolgálja, minden közpolgár és minden terület érdekeit figyelembe kell venni, Svédország északi részeitől Ciprusig, hiszen a gazdálkodók sürgősen választ válnak tőlünk, és azért vagyunk itt, hogy vállaljuk a felelősséget, ha nem is felvállaljuk, hanem csak vállaljuk a felelősséget, és levonjuk a következtetéseket a krízisból. Mindent meg kell tennünk azért, hogy segítsük a gazdálkodókat, és, és megakadályozzuk a krízis eszkalációját. Új válaszokra van szükség. Köszönöm szépen, De Castro úr képvisel. Kérem, hogy figyeljenek azért az időre is, most pedig az ALDE frakció nevében Hákin asszony kapja meg egy percben a szót. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a bizottságnak, hogy felvázolta a helyzetet, de egy területre szeretnék utalni, hol felléphetünk. Ez pedig az engedélyezetlen GMO-k jelenléte az, ála, az állati takarmány területén. Barózó elnöknek több képviselőtársammal aláírva küldtünk egy levelet, mire ő válaszolt, mi szerint, hogy a bizottság sokat tette az autorizáció érdekében, de ennek ellenére próbáljuk behozni a helyzetet. Vegyük Brazíliát. 26 különböző termékre alkalmazták ezt az engedélyezést. Úgy hiszem, hogy az EU farmerek legalábbis elvárhatják azt, hogy az importok költsége legalább ne nőjön azért, mert az autorizációt az EU nem gyorsítja fel. Elég nagy baj, hogy az átvételi árak alacsonyak, de duplán megbüntetjük őket, hogyha még ráadásul az engedélyezés is lassan történik. Csupán Írországban, a tenyérnyi Írországban 23 millió euró veszteséget eh, értek el ezek a gazdálkodók azért, mert hogy nem oldották meg egy technikai kérdést. Köszönöm szépen, Harkin képviselő. Kérem, hogy ön is figyeljen az időre, jelentősen túlléptél felszólalási és idejét Hajszling úr kap a zöldek nevében szólt. Hajszling úr, tessék parancsoljon. Biztos asszony, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Biztos asszony nagyon rövid választ adott a krízisre, és nem hallotta, mi volna a megoldás. Nem csak az tejágazatban van krízis, hanem a gabona ágazatban, a zöldség ágazatban, és az elmúlt tíz évben a sertés termelők 50% eltűnt a piacról. Mindez nem függ össze kizárólag a gazdasági válsággal, hanem azzal is összefügg, hogy a kap irányultsága téves volt az elmúlt években. Mondjuk ki, a liberalizáció hibás volt és csődöt mondott, és a világpiacokhoz való orientáció nem megoldás. Az elkövetkező években dönteni kell arról, hogy hova fejlődjünk tovább, és ezért örülök, hogy a francia agrárminiszter világos irányt vázolt föl, hogy merre tartsunk, hiszen az ő által mondottakat sokban támogatni tudjuk a tervezési biztonság és a fenntarthatóság olyan szempontok, amelyeket mi fenntarthatóan fogunk támogatni. Az agrárpolitika nem szabad, hogy egy-két nagy koncern érdekeit figyelembe vegyük, pedig ez a helyzet most. Biztos az, hogy azt mondta, hogy a gazdálkodók szerepét kell megerősíteni. Igen, de nem válaszolt arra, hogy hogyan kellene ezt megtenni. Mi megpróbálunk erre a kihívásra is választ adni, és nagyon-nagyon fontos feladatot ró ez ránk. A gazdálkodók nem szabad, hogy kizárólag nyersanyag termelők legyenek, piaci hatalomhoz kell őket juttatni, és ebben fogjuk őket támogatni. Egy olyan mezőgazdaság, amely folyamatosan ár e, nyomás alatt van, óhatatlanul rossz minőségi árakat fog előállítani, az iparosodott mezőgazdaság pedig a biológiai sokszínűség, a biodiverzitás árára megy, és e, óhatatlanul nagyobb széndiokszid kibocsátáshoz fog vezetni. Nem lehet megoldás, hogy az éghajlatváltozás ellen harcolunk, de ugyanakkor tovább támogatjuk az iparosított mezőgazdaságot. Ezért a parlamentben nagyon komolyan kell venni ezt a feladatot, és reméljük, hogy jól együttműködünk a bizottsággal. Köszönöm szépen, most pedig Nikolson asszony kapja meg az ECR nevében a szót. Parancsolja Nikolson úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minnyáján ismerjük a mezőgazdasági ágazatok nehéz helyzetét Talán túl nagy ö, hangsúlyt fektettünk a tejágazat problémáinak megoldására, de akik részt vettünk ebben, tudjuk, hogy nem volt más alternatíva. Meg kellett oldani a problémákat, és reméljük, hogy egy-két probléma hosszú távú megoldásra talált, és most pedig más ágazatokra kell irányítanunk figyelmünk fénycsóváját. Hallottuk például, hogy az árak milyen problémát jelentenek nem egy ágazatban. Például az én ágazatomban, az én választási körzetemben az alma termelők, vagy más termelők hatalmas problémákkal küzdködnek. De még támogatásomról szeretném biztosítani Harkin asszonyt, hiszen az a probléma, hogy az GMO-kat tartalmazó állati takarmány engedélyezése nagyon lassan zajlik az Európai Unióban a szárnyas, a marha és a sertéstartók életét nehezíti meg ez a, ez a lassú engedélyezés, már pedig, hogyha felgyorsítanánk ezt, jelentősen könnyítenünk az ő helyzetünkön. Fennáll a tűl bürokratizálás veszélye, ezek a jogszabályok szép lassan vörös szalakként folytogatják a mi gazdálkodóinkat, a bürokrácia folytásában élnek a gazdálkodók. Az midterm review, a középidős áttekintés sok változást hozott, de úgy hiszem, hogy igazából arra van szükség, hogy a változásokat megvizsgáljuk, hogy mennyiben hoztak igazi változást az ágazat számára. Sok um, juh termelő például feladja a juhászatot, ott hagyja az állatokat, és hátat fordít az ágazatnak. Meg kell vizsgálnunk tehát az állattartó ágazatokat, hogyan tart, támogathatjuk ezeket a gazdákat, hiszen a marha és a jutartás e, környezetileg kényes területeken történik, ahol igazából nincs is a mezőgazdasági termelésnek más alternatívái. Nem szabad, hogy feláldozzuk őket. Köszönöm szépen Nikolson úrnak. Leírek úr következik a GUE nevében másfél percben. Madame la commissaire. Elnök asszony, biztos asszony. Ön azért jött, hogy elmondja nekünk, hogy a mezőgazdasági válság elmélyült. Igen, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy a kis és középvállalkozások már alig tudnak túlélni. De ez az önök szabályozást lebontó politikájának a következménye, a közös agrárpolitikáink hibájának a következménye. A szabad kereskedelemhez való ragaszkodás az ilyen problémákhoz vezetett sajnos. Ezért újról végig kell gondolni, hogy milyen közös agrárpolitikát szeretnénk, és az, hogy olyan küldetése legyen ennek a politikának, ami közös európai érdekeket, általános érdekeket tűz ki célul. Ezért területi, környezeti és élelmiszerbiztonsági céljaink kell, hogy legyenek, abban az irányba kell elindulnunk, és ezt mindjárt a költségvetési prioritások meghatározása előtt kell megtennünk, és ehhez kell utána hozzá igazítani a költségvetés. A mezőgazdasági termelők munkája hozzáadott értéket termel, és nagyon fontos az ő munkájuk az éhénység elleni fellépésben is. A jelenlegi öm, gazdaságok nem ipari méretűek kellene, hogy legyenek, hanem emberi, családi, gazdasági méretűek, hiszen ezzel tudnánk fellépni a válság ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fontána képviselő következik. Kettő perc van az RT frakció részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! A jelen pillanatban uralkodó válság a mezőgazdasági ágazatban annak a gyors területi bővülésnek a következménye, amely az, erre az Európai Unióban is sor kerül, továbbá a piacok globalizációjának a következménye. A mezőgazdaságot meg kell védeni azokból az alapelvekből kiindulva, amelyek erre megvannak. A 30-38. cikkben például hivatkozunk azokra a célokra, amelyeket mindenképpen követni kell. A piaci intervenció nem ad lehetőséget a gyors reagálásra. Nagyon nehéz időket élünk, az egész mezőgazdaságot mindez nagyon keményen érinti, gondolok itt alma körte termelésre, búza termelésre, zöldséggyümölcs termelésre, rost termelésre általánosságba véve. Nem csak támogatni kell a mezőgazdasági termelést, piaci segítségnyújtásra van szükség, a szerződés értelmében, de sajnos erre jelen pillanatban nagyon kismértékben kerül sor. A tejágazatban is megéltük ezt, most meg a zöldséggyümölcs ágazatban. Európa, Európának gyors döntéseket kell hoznia annak érdekében, hogy egy fordulatot sikerüljön elérni a mezőgazdaság, a gazdálkodók nevében, hiszen gyakran elfelejtjük ezt az ágazatot, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi történik az európai piacokon, védenünk kell a termékeket, az európai termékeket, a külső termékekkel, harmadik országokból származó termékekkel szemben gondoskodnunk kell arról, hogy a harmadik országok is betartsák azokat a követelményeket, különösen azok az országok, amelyekkel intenzív kereskedelmi kapcsolatban vagyunk. Talán így kevesebb piaci torzulást élhetünk át, és ezzel a saját gazdáinkat és termékeinket, termékeinket védhetjük. Elnök, köszönöm Fontána úr. Papasztamkos úr következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, vagy a képviselő. a gyapotról, búzáról, olívaolajról is beszélhetünk, mind-mind nehéz helyzetben van. Természetesen az országaink termelőire is mindenképpen gondolnunk kell. 200 ezer tonna terméket nem lehet hirtelen forgalmazni, értékesíteni, bármiről is legyen szó. Mobilnak kell lennünk, az egyes tagállamokban kell aktív szerepet vállalnunk a védett eredetjelzéssel bíró termékeket mindenképpen védenünk kell. Ami pedig az élelmiszereket illeti, az RCP termékeket, ott is nagy a válság. A tejágazatról is hallottunk mindnyájan. A, az állattenyésztés is nagyon rossz helyzetben van Görögországban a termék bejegyzése a termelés helyén, az is nehéz kérdés, de talán jó lenne, mivel ezzel védhetnénk a fogyasztókat és a termelőket is. Tehát az EU-n belül és kívül is megfelelő jelölő rendszerre van szükség hatékonynak kell lennünk, elő kell segítenünk a transzparenciát a megjelölés területén, el kell kerülnünk, hogy a termelői és értékesítési árak között az olló tovább nyíljon.

Nem szabad, hogy a családok bevétele visszaessen elfogadhatatlan mértékben. Az, e- az elmúlt adatok azt mutatják, hogy a brit gazdák családjainak egy negyede a szegénység küszöb alatt él. Holisztikusan kell ezt az egész dolgot megközelítenünk. A fogyasztók minőségi terméket kívánnak vásárolni. Az Európai Parlament meg kell, hogy hallgassa ezeket a törekvéseket. Egyértelművé kell tenni a termékek eredetét, biztosítanunk kell, hogy honnan érkeznek ezek a termékek. Nagyon sok termék esetében alkalmazzuk ezt már, éppen ezért semmi indoka semmi nem indokolja azt, hogy a maradék ágazatokra ezt ne kelljen kiterjeszteni, gondolok itt a feldolgozott élelmiszerekre. Megvan a lehetőségünk erre a parlamentben jövő év elején. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Figueiredo asszony következik másfél percben. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt években láthattuk, hogy ez, ez a helyzet milyen hatással van a gazdák életére, a mezőgazdaság helyzetére. Senki nem hallgatta meg a véleményünket. Ma katasztrofális a helyzet, azt mondhatjuk többek között Portugáliában. Figyelmeztettük önöket a piaci liberalizációval együtt járó nehézségekre mezőgazdasági termékek területén mindig is azt mondtuk, hogy az élelmiszer nem lehet egyszerűen ipari termékként kezelni, a gazdálkodási termékeket, gazda, mezőgazdasági termékeket kívül kell helyezni a WTO-s tárgyalásokon, nem lehet, hogy ezek pénzügyi spekuláció tárgyát képezzék előzményes helyzetbe kell ezeket helyezni, élelmiszerbiztonságot akarunk biztosítani, támogatni kell azokat, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek. Vannak bizonyos kategóriák, amelyeket védeni kell, bizonyos jellemzőket mindenképpen meg kell őrizni, meg kell védenünk azokat az embereket, akik magas minőségű termékeket termelnek, legyen az bor, olívaolaj, gyöltség, gyümölcs, de természetesen a hús is fontos szerepet kell, hogy játszon. Más jellemzőkkel rendelkezik a déli hústermés, mint az északi, ugye ezzel figyelemmel kell lennünk. A termelés költségei ugye felemelkedtek, a üzemanyag árak is felmentek. Itt az ideje annak, hogy előnyös helyzetbe kerüljenek a gazdák, a gazdálkodók és családjaik, az a vidéki területek. Fontos, hogy helyi termékeket fogyasszunk, védeni kell a gazdákat. Köszönöm szépen, Figueredo asszony, Agnew úr, két percben. Úgy tűnik, hogy Harkins asszony fanklubjához csatlakozom. Az élőállat piaci válság vonatkozásában el kell, hogy mondjam, hogy a GMO-s termékek könnyen lehet, hogy megtalálhatóak a 60 ezer tonnás szójaba behozatalban. Azonban ennek kipakolását ugye nem engedték meg. 2,3 milliós fontos költségről beszélünk gyakran ugye üresen mentek vissza a teherautók a, a malmokhoz, rövid távon kapva értesítést arra, hogy szállíthatnak-e vagy nem. Hatalmas nyomás volt e témában, éppen ezért új, négy új GMO fajtát fogadott el az Európai Bizottság, azonban több évbe került ennek elfogadása, időközben azonban új kukoricafajtákat jel, látunk megjelenni Amerikában. Jelen pillanatban van sok olyan termék, amely belekeverhető más szója termékekbe, ez sem biztos, hogy jó. Mindenképpen furcsa az, hogy különböző fémipari termékeket, bármit beengedünk, de a kukorica termékek vonatkozásában ilyen szigorúak a szabályok. Ez az toleranciás politika hatalmas biztosítási összegekkel jár együtt a szállítók számára. Nagyon nem kielégítő a helyzet, szükségtelen válságot vet fel a hústermelés területén, és a bizottságnak holisztikusan kell megközelíteni ezt a témát. A hasonló határértékeket kell bevezetni, mint más szennyezőanyagok vonatkozásában is. Köszönöm, elnök. Via úr, kettő van. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a biztos asszonynak megköszönni az elemzését. Azonban azt is hangsúlyoznám, hogy bizonyos ágazatokban olyan válság keletkezett, amely már bizonyos régiókban, európai régiókban kockára teszi a gazdák, illetve a gazdaságok életképességét. Például a durum búza esetében olyan alacsonyra csökkent az a felvásárlási ár, hogy így a termelés költségét sem tudják fedezni. Folyamatosan csökken a bevetett területek mennyisége Európában akár 30%-kal is lecsökkent, különösen a marginális területeken, és ez azért nem túl jó, mert így nem használjuk ki a termőtelet adta lehetőségeket. Az új közös piacszervezésről is szavak, szólt pár szót a biztos asszony arról, hogy milyen önszerveződésre van szükség, milyen operatív programok működtetésére van szó, azonban ezek korlátozottak és nem elégségesek. Strukturális válság esetén az intervenció önmagában nem jelenthet megoldást. Úgyhogy hogyha még éretlenül akarjuk betakarítani a terményt, vagy nem takarítjuk be egymá, egyáltalán, ez persze egy kis válság esetén megoldás jelenthet, de egy ilyen átfogó válság esetén, amit jelen pillanatban tapasztalunk, nem megoldás, és gondolok itt különösen az olívaolaj szektorra, de más szektorokra is. Ezen területen szeretném felhívni a bizottság figyelmét arra, hogy nagy szükség lenne egy intézkedés csomagra, mégpedig nagyon részletes intézkedésekre, amelyek minden mezőgazdasági szektort átfognak. A tejszektort leszámítva átfogó intézkedésekre nem került sor. Elnök, köszönöm szépen, Lavia úré szó, vagy Lavia képviselő, Garcia Perez képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. A mezőgazdasági szektor ugyanazokkal a problémákkal néz szembe, mint a gazdaság általánosságban. Lehetőségünk van azonban most arra, hogy lehetőségünk volt arra, hogy a tejszektor problémáit megvitassuk, azonban sokan közülünk azt gondolják, hogy nem csak ezt a szektort érinti a válság, hanem más mezőgazdasági területeket is. A felvásárlási árak továbbra is nagyon alacsonyak, a, és a számos gazdaság egyszerűen nem tud profitot termelni, nem tud felmaradni. Egyensúlytalanságot tapasztalunk. Öm, az élelmiszerlánc különböző területeihez tartozó gazdasági szervezetek, illetve az elosztási láncban szereplő gazdasági szervezetek nem egyforma helyzetben vannak, és így gazdáink, támogatás nélkül gazdáink versenyképességét ássuk alá. A világban máshol gazdálkodó emberekkel nem tudják felvenni a versenyt, mert annyira magasak a termelési költségeik. Ezért nem csak tagállamonként, hanem globálisan kell kezelnünk ezt a problémát. Elnök, köszönöm szépen. Jár képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a napi pontot vitatjuk meg, hiszen az á, a nagy nyilvánosság azt gondolhatná, hogy csak teljágazati probléma van, pedig nincsen. A mezőgazdálkodók nagyon nehéz helyzetben vannak, ezért nagyon fontos számukra, hogy máma az Európai Parlamentben megvitatjuk az ő helyzetüket. A gazdasági válság súlyos kihatással volt a gazdálkodókra, az egyik legrosszabb eleve a jövedelem helyzet az évtizedben nagyon nehézé vált a gazdálkodók helyzete. A, virt, a gazdasági válság hiányosságokra hívja fel a figyelmünket, a hiányosságokat pedig az emberek okozták. A krízisből csak akkor lesz katasztrófa, ha nem teszünk semmit. Mint hogy a krízisek emberi hibák révják fel a figyelmet, ezért a hibákat meg is oldhatjuk. Minden krízisben esély is rejlik. Ezeket az esélyeket kell erővel erősen kihasználni, nyomatékkal kihasználni. Egyrészt az Európai Bizottságnak a gazdasági egyensúly megbomlását esetén gyorsabban és konzekvensebben kell reagálni. Másodszorban a gazdálkodók számára politikai keretfeltételeket kell létrehozni, ezért, hogy a gazdálkodók maguk szabályozhassák a piacot. Harmadsorban a termelői közösségek jogi kompetenciáit, jogkörét növelni kell. Negyedsorban a mezőgazdasági nyersanyagokat az megújuló energiaforrások területén megfelelően kell szabályozni, és egyszerűsíteni kell a piacérés vesedésüket. Ötösorban pedig ne csak beszéljünk a bürokrácia csökkentésről, hanem csökkentsük a bürokráciát. Ezért tehát felszólítok mindenkit, hogy tanuljunk a válságból, használjuk meg a válságban, használjuk ki a válságban rejlő lehetőséget. Ezzel tartozunk maga magunknak és a gazdálkodóknak ilyen módon, tehát 2010-ben egy intézkedési csomagot várok a bizottságtól, amelyet az illetékes és hatáskörre rendelkező szakbizottságban meg is fogunk vitatni. Köszönöm, Kapulás Szentos úr, két perc. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos asszonyt. Jó, hogy ismét itt van velünk a tanácsteremben. Tudom, hogy jelen pillanatban változóban van a bizottság, azonban az ilyen politikai változásoknak nem szabad kihatása lenniük a gazdák életére. A gazdákkal politikai menetrend nélkül folyamatosan foglalkoznunk kell. Nagyon komoly nehézségekkel küzdenek, keményen dolgoznak, és nem csak a tejágazatban. Bár a, a média az csak a tejágazatra hívja fel a figyelmünket, a gabona, olívaolaj, gyümölcs és zöldségszektor ugyanúgy nagyon nehéz időket él meg az utóbbi hónapokban. Ráadásul az állattenyésztőknek is nehet, nehézségei vannak. A költségeik növekedése miatt. A helyzet még tovább romolhat, hiszen például a marokkói termékek előtt tovább nyitjuk a piacainkat, a jelenleg tárgyalás alatt lévő kétoldalú egyezmény értelmében. Néhány hét múlik ez az egész. Nem tudom, hogy borzasztóan lelkesedhetünk-e ezért, figyelembe véve azt a tényt, hogy az árak is nem sokára növekedni fognak, és ezzel elkerülhetetlen az, hogy a gazdálkodó költségei is tovább nőjenek ismét. A parlament nem valhat kudarcot a parlamentnek, folyamatosan ösztönöznie kell a bizottságot, hogy tűzze napirendjére ezt a problematikát, és megoldási javaslatokat nyújtson be a tanácsnak és a bizottságnak. Bízom benne, hogy világos jeleket tud majd kibocsájtani az Európai Bizottság, rövid távú intézkedéseikről pedig megosszák velünk véleményünket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig két percben Dantin képviselője szó. Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk és meghallgat minket. 2007-2008-ban a válság megmutatta azt, hogy a fogyasztók mennyire ki vannak szolgáltatva az árak ingadozásának. 2009-ben azonban még sérülékenyebbé válnak a fogyasztók. Miért? Azért, mert a mezőgazdasági termékek árát fenntarthatónak képzeltük, és 2008-ban, 2009 elején nagyon sokat investáltak bele a termelők ebbe az ágazatba. Sőt, mondhatnám azt, hogy a 2000-es évek eleje óta ez történt. A piac szabályozásában most már nem lehet ugyanúgy beavatkozni, mint a múltban. Az elmúlt húsz évben a mezőgazdasági cikkek elsősorban élelmiszerek voltak. Az élelmiszerlánc két végén bizonyos árstabilitásra van szükség, a fogyasztó részéről azért, mert tudnia kell, hogy hogyan számolhat az élelmiszer árakkal ahhoz, hogy ki tudja kalkulálni például a lakbér vagy a gyerekek oktatásának a költségeit. Minden ezekre a tevékenységekre nagyon sok pénzt kell fordítaniuk. Másik oldalon a gazdáknak kell tudniuk kalkulálni ahhoz, hogy megfelelő befektetésekkel tudjanak élni. Amikor a harmadik vagy negyedik különböző megközelítést alkalmazzuk a válság kezelésére, akkor azzal nem feltétlenül tudjuk stabilizálni az árakat. Biztos az, hogy hogyan látja a jövőt, és mit kíván ezen gondolataim alapján az Európai Bizottság tenni. Elnök, köszönöm szépen. Dante úr, most pedig Doc asszony kapja meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos asszonynak is, hogy eljött, és ismét meghallgat bennünket. Szeretnék néhány problémára rámutatni, azokra, amelyek Észak-Írországban nagyon jelentősek a mezőgazdaság területén, legalábbis az elmúlt hónapokban. Bizonyára olvasta biztos asszony azt, hogy óriási áradások voltak Észak-Írországban az elmúlt hetekben. Ez nagyon komoly nehézséget okozott a gazdák számára, nem csak azért, mert nem tudtak kimenni az állataikhoz a mezőkre, hanem nagyon sok út, utat is lezárt az áradás. Ez természetesen a trágyázásra is kihatással lesz, és a mindennapi munkájukban is akadályozza őket. Ezért próbálnám arra ösztönözni a bizottságot, hogy vizsgálják meg ezt a problémát, és gondolják végig, hogy az ebben az ágazatban érintett gazdáknak közvetlen támogatást tudnának-e nyújtani. Az északír burgonya ágazatra is kitérnék. Néhány farmer írt nekem az utóbbi időben, hiszen őket is nagyon súlyosan érintette az óriási mennyiségű esőzés. Borzasztóan aggódnak amiatt, hogy ki tudják-e termelni a burgonyát a földből, attól félnek, hogy a téli hónapok beköszönte előtt nem tudják kivenni a földből a burgonyát, és ezért elpusztul a termés. Nagyon nehéz időket élnek tehát a gazdák Észak-Írországban. Nemrég tojástermelőkkel is találkoztam. Jelen pillanatban az új tojótyúk ketrecekre tér át Észak-Írország, és azt kérnénk, hogy ne kelljen a jövőben hamarosan ismét lecserélni ezeket a, a kalickákat, mert az óriási költséget jelentene az északír gazdák számára. Elnök, köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások következnek. Hét felszólalási kérelem érkezett hozzám. Arra kérem önöket, hogy a felszólalási idéjüket, az egyperces felszólalási időt tartsák tiszteletben, annak érdekében, hogy mindenki szót kaphasson. Szilvesztész úr. Nagyon komoly problémákat élünk át, és lehet, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz Pulliában a szőlő és bor ágazatban a jelenlegi válság. Az olívaolaj termelés a második legfontosabb bevételi forrása a púliai parasztoknak, és a két termény folyamatos árán csökkenése nagyon jelentős problémákat okoz a gazdáknak, sőt, odáig fajult a helyzet, hogy protestálni tüntetni kezdtek a gazdák. Sürgős fellépésre van szükség, egy olyan sürgősségi alapra, ami a gyümölcs, zöldség és az oliva ágazatban támogatási, nyújtási lehetőséget ad a kezünkbe. Felül kell vizsgálnunk a 2-5-6-8-as rendeletet, annak érdekében, hogy az extra szűz olívaolaj hamisítást megakadályozzuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Kissinger asszony a szó. Sehr geehrte Frau Kommissarin, vielen Dank für Ihren Bericht. Igen, tisztelt biztos asszony, köszönöm szépen ezt a jelentést hiszen a beszámolót, hiszen beszámol arról, hogy milyen nehéz helyzetben élnek a gazdálkodók. Beszélt a csökkenő keresletről az agrárágazatban. Éppen itt volna szükség arra, hogy az ágazatot támogassuk, és a keresletet támogassuk. A bizottság feladata az, hogy a kríziseket felismerje, teljesen mindegy, hogy milyen ágazatban jelentkeznek, és ezzel nem fellépjen. Meg vagyok róla győződve, hogy egy ilyen érzékeny ágazat, mint az élelmiszergazdálkodás, piaci intézkedéseket igényel. Ezen felül pedig a biodiverzitás, a tájak megőrzése és a tájápolás is a mezőgazdaság funkciója. Éppen ezért az új agrárpolitika jövendőbeli funkciójáról ezen gondolkozni kell. Köszönöm szépen, most megadom a következő felszólalónak a szót. Biztos asszony, elnök asszony, köszönöm szépen a beszámolót, köszönöm szépen azt, hogy a különböző mezőgazdasági szektorokra egyenként is kitért. Továbbra is nyomon kell követni ezen ágazatoknak a helyzetét, hogy azonnal fel tudjunk lépni, különösen akkor, hogyha elkezd ingatozni a mezőgazdasági termények ára. Ez egy modern probléma, és ezért a közpolitikák ban nagyon gyakran megpróbáljuk fixálni, megpróbáljuk szabályozni az árakat. Például van egy ár megfigyelő központ, amely, illetve egy ilyenre meg lehetőség lenne, amely meghatározza azt, hogy mi lenne egy jogos ár, figyelembe véve a különböző tényezőket, mi lenne a megfelelő ár és kiskereskedők, a nagykereskedők részére úgy, hogy még a fogyasztóhoz is normális áron jusson el a normális áron felmásárolt termék. Gazdasági válságot élünk, amely globális, ezért a tengeren túlra is tekintenünk kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos asszony. Úgy hiszem, hogy hiányzik a koordináció sokszor. Ezért nem fenntarthatóan intézkedünk a tanúsítványozási, tanúsítványozási folyamatban. És a nagy éghajlatváltozás, melyet megtapasztalunk során, nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy Európa fizessen az átállásért. Hiszen, hogyha a CFSP az európai állampolgárok érdekeit biztosítja, miközben pedig a marokkói termelők teljesen más egészségügyi sztenderdeket használnak, nem veszik figyelembe, ami peszticid és más anyag szabályozását, akkor hogyan lehet fellépni? Köszönöm szépen, most pedig Latfelder képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon

Uh, macro. Kommissionspräsident Barroso hat im Rahmen. Barroso biztos úr, a véleménycsere során arról beszélt, hogy a fenntarthatóság és a fajták sokszínűségének megtartása az Európai Unió gazda, agrárpolitikájának fontos célja kell, hogy legyen. Ezt a célt minden politika ágazatban, de különösképpen a mezőgazdaság területén követni kell. Ezért én ma itt nyomatékkal szólítom fel önt, hogy azon intézkedéseket, és kizárólag azon intézkedéseket támogassa, amelyek a fenntarthatóság célját szolgálják. Köszönöm szépen. Köszönöm, megadom Kelly képviselőnek a szót köszönöm szépen elnök úr üdvözlöm ezt a vitát. nem tétlenkedhetünk. Um, vannak problémák, amelyek fölött nem hunyhatunk szemet. A kollégák említették a túlszabályozás kérdését, és ez sok gazdálkodó életét keseríti meg. Sokan beszéltek a génmódosított um, takarmány kérdésről, ez nagyon nagy problémát jelent, de van itt még egy fontos kérdés, az élőállat exportjája, exportnak kérdése. Itt um, olyan szabályokat terveznek bevezetni, amelyek veszélyesek, különösen a marha exportőrök számára. Ezért érdemes volna összehasonlítani az Európai Parlament uh, képviselőinek utazási uh, szabályait és az külföldre szállított vágó állat jólétére vonatkozó szabályokat. Bizony néha azt hiszem, hogy az európai képviselők jólétére vonatkozó szabályok nem olyan szigorúak, mint a marhái. Köszönöm szépen, Kelly úr, mindenkit biztatunk, hogy más nyelven ö, használják, de emlékeztetem önt, hogy ö, azzal kezdte felszólalását, hogy mercy, Mr. President, de minden bizonyal nem az én kegyelmemet kérte, hanem sokkal inkább franciául mondotta a köszönet szót, majd angolul folytatta felszólalását. Rover úr, egy percben, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A mezőgazdasági ágazat nem csak aggasztó helyzetben van, hanem elfogadhatatlan helyzetben van a árak nőnek, de a fogyasztói árak is, nem a gazdálkodók által megkapott bevételek. És nézzük a marokkói paradicsom helyzetét. Még a csalás elleni ügynökség is azt mondta, hogy abszurd ez a helyzet. A növényegészségügyi szabályokat a harmadik államokból jövő termékekkel szemben nem ugyanolyan szigorúan alkalmazzuk. Hát hogyan lehetne itt versenyképességről beszélni? És persze a banán ágazat is súlyos problémákat vet fel. Úgy hiszem, hogy egyet fog velem érteni, hogy az egész eh, mezőgazdasági ágazat helyzete igen aggasztó. Mi több, a mezőgazdasági termelés gyakran ultraperitív fér térségekben végzik, és itt is ellehetetlenül a helyzet. Egyre nehezebbé válik a gazdálkodók helyzete, és nagyon fontos, hogy a bizottság felismeri hozzászólásában eh, ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. Dorfman képviselő kapszó. Tessék, parancsoljon. Igen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, nagyra becsült kollégák. Valóban úgy áll a dolog, hogy a mezőgazdaság sok ágazatában krízis van. Sok oka van ennek. Az egyik oka minden bizonyal az agrárpolitika elmúlt években zajló liberalizációja volt. Ha az agrárpolitikából minden több biztonsági hálót kiveszünk, egyre növekszik majd az áringazdozás is, ezzel nehezen bánnak a gazdálkodók. Ezért rövid távon kiutat kell keresni a krízisből, de hosszú távon meg kell gondolnunk, hogy mit lehet tenni az ári ingadozás ellen. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése után nekünk, képviselőknek, a tisztelt háznak feladata, hogy aktivizálódjon, és a agrárminiszterek nem hivatalos formációban Párizsban találkoztak. Ez üdvözlendő, de elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt biztos asszony, úgy hiszem, hogy a mi feladatunk az, hogy megmutassuk a gazdálkodóknak azt az új feladatot, melyet a parlament lát el, és új megoldásokat körvonalazunk az agrárpolitika számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig végezetül a vita lezárására a bizottság nevében Fischer bőlasszony kap szót. Parancsoljon, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem a felvetett kérdésekre válaszolni, de úgy hiszem, hogy ez a vita világosan megmutatja, hogy jól látjuk és értjük a mezőgazdasági ágazat előtt álló nehézségeket. Önök is, és mi is. Egyrészt kicsit csodálkoztam azon, hogy, hogy mi vontuk volna ki biztonsági hálót a mezőgazdasági ágazatból. Egyáltalán nem létezik biztonsági háló olyan helyzetekben, amikor a gazdálkodóknak támogatásra van szükségük. Továbbra is működik a biztonsági háló, ez a közvetlen kifizetések rendszere, ez továbbra is működik, és a gazdálkodók számolhatnak ezzel. Ezen felül a különböző intervenciós rendszerek, az export visszatérintési rendszer, vagy a raktározási, közraktározási rendszer működik, amikor szükség van arra, hogy elindítsuk ezen eszközök működését. Ami az egyszerűsítést, a bürokráciát illeti. Teljes egészében egyetértek önökkel, hogy meg kell próbálnunk enyhíteni a helyzetet, könnyíteni a gazdálkodók helyzetét, és szerdán a tanácsülésen a tanácsnak néhány, de regulatív intézkedésre teszek javaslatot. A tanács 39 különböző javaslatot készített elő, és ezek közül sokat el tudunk, tudunk fogadni, sok kérdés pedig politikai természetű, amely a 2013-as időszak utára vonatkozik, de biztos vagyok benne, hogy önök is nagy érdeklődéssel követik majd nyomon a javaslatokat. Azok, akik a GMO kérdését vettették fel, Bizonyal tudják, hogy ugyanazt gondolom én is, mint önök. Nagyon fontos, hogy megoldást találjunk, mégpedig technikai, hogy ne mondjuk technikai szinten, és ilyen módon a nem engedélyezett GM-ek, vagy génmódosított termékek állati takarmányba való bekeverésére megoldást találjunk. Igaz, hogy az Európai Unió a mezőgazdasági termékek legnagyobb importőre. De ugyanakkor az Európai Unió egyben a mezőgazdasági termékek és termények legnagyobb exportőre is. Azzal magyarázható ez, hogy kitűnő a márkánk, és ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a saját termelésünket védjük, de nem lehet túlvédeni, hiszen ezzel tönkretenni az exportpiacainkat. A jövőben, és remélem, hogy ebben az Európai Parlament teljes egészében támogat majd bennünket a jövőben, tehát sokkal több pénzre lesz szükség ahhoz, hogy promotáljuk, hogy az új fejlődő piacokon támogassuk a magas szintű mezőgazdasági termékeinket és termékeinket, de ez persze támogatásra lesz szükség. Azután a szabályozási keretfeltételek kérdése kapcsán nem hallottam persze, hogy valaki azt mondta volna, hogy regulatory framework, de hát voltak éppen azt hiszem erről volt szó, szabályozási keretekről volt szó. Nos, erre azt mondhatom. A gazdálkodók már ma is az iparral vagy a tejágazattal szerződhetnek egy bizonyos volumen átadására fix áron. A magas szintű tejágazati munkacsoportban, a High Level Groupban keresik azon szakpolitikai megoldásokat, amelyekkel ezt a helyzetet és ezt a rendszert javítani lehet. A biológiai sokszínűség vagy a biodiverzitás nagyon fontos kérdés, és éppen ezért terjesztettük ki a biodiverzitásra az új kihívásokat, a közös agrárpolitika félidős áttekintése vagy health checkje idején 2008. novemberében. Nagy prioritással rendelkezik ez a kérdés, és teljesen egyetértek a képviselő úr ebéli észrevételeivel. Ami pedig az intézkedések kérdését illeti, minden rendelkezésünkre álló eszközt alkalmazhatunk, de az új kezdeményezéseket a ügyvezető bizottság, Európai Bizottság nem tud beterjeszteni. Gondolom, hogy ezt a problémát önök is ismerik, tisztában vannak vele. Ezért remélem tehát, hogy az új bizottság minél hamarabb fel tud állni, és elkezdheti teljes jogú működését. Azután nagyon nagy örömömre szolgál, hogy azt látom, hogy az Európai Parlament komoly szerepet kap a jövőben. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése bevezette az együttdöntést ezen a területen is. És ez nem csak a tiszta mezőgazdasági kérdésekben, hanem a költségvetés kérdésében is együttdöntést biztosít a parlamentnek. Itt önök hatalmas behatással, ráhatással lehetnek majd a költségvetési a 2013 utáni költségvetési időszak kialakításában. Bár nem ebből a házból és nem a bizottság széksoraiból fogom figyelni mindezt, ami történik, de ígérhetem, hogy nyomon fogom követni mindazt, amit az Európai Parlament tesz a mezőgazdasági ágazatban vállalt újabb szerepvállalása során. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ezzel pedig lezártuk a vitát, és most Rátérünk a következő napi rendi pontra. Szóbeli kérdés a Dohai Fejlesztési Menetrend távlataival a VTO 7. miniszteri konferenciáját követően. Először is 5, méter, 5 percben Moreira úr kap szót a kérdés feltevője. Moreira úr parancsolja.